persze munkálkodik, évente több száz ezer menedékkérő bejöhet ide, illegálasok, akiknek nem kell semmilyen fajta egészségügyi eljárást követniük. A bolygó minden részéről bejöhet ide a vírus, van, ahol agyhelyti van, máshol más vírusok vannak, és ezekre az EU pénzt ad a világ minden részén. Tíz milliárdot adnak arra, hogy a fejlődő országoknak segítsenek a koronavírus elleni harcban. Nem is szólnak semmit Spanyolországról, Olaszországról, ahol óriási koronaproblémák vannak egy csak kis morzsákat kapnak, például Flandria 6 millió eurót kapott, 6 milliót. Ebből láthatjuk azt, hogy az eukrácia merre tart. Az elit, az európai elit humanitárius jótevőként lép fel a világ legtöbb részén, viszont nem képes az európai cégeknek segíteni egy olyan világjárvány esetén, amely a világ másik részén tört ki. Köszönöm de Mann kollégának, most másfél percre Van Overtfeld kolléga következik. Tisztelt elnök úr, kedves kollégák! Természetesen elsősorban most az elhunytakra és hozzátartozóikra gondolunk, azokra, akik az egészségügyi rendszerben dolgoznak, próbálják megfékezni ezt a járványt. Ez a járvány gazdasági nyomokat is hátra fog hagyni. Szerintem súlyosabb lesz ez, mint a gazdasági világválság volt, és logikus így az, hogy a kormányoknak mindent ke- meg kell tenniük annak érdekében, hogy a lehető legjobb helyzet álljon elő. Persze ez nagyon kényes lesz, hiszen egyensúlyt kell tartani az egészségügyi megfontolások között, illetve a gazdasági fellendülés, a jólét, a munkahely teremtés között. Itt az ideje annak, hogy a nagy projekteket megvizsgáljuk, továbbra is támogatjuk a fenntartható átállást, amelyben a versenyképesség, az innováció állnak középpontban. Ezeket a célokat bele kell illeszteni a gazdasági fellendítés stratégiájába. Az eurócsoport csomagját támogatni kell, de persze az Európai Központi Banknál van a pénzügyi bazuka, és kedves kollégák, én is szolidaritásra szólítok fel a régiókkal, a tagállamokkal, ahol meg kell érkezniük az eszközöknek, és ezeket a megfelelő módon kell felhasználni. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen Óferfeld kollégának. Déli kollega következik. Természetesen az Európai Unió nem okozta a vírust, de az, hogy állandóan a neoliberalista kapitalizmust üldözte, eh, ez eh, kárt okozott, a munkásaink kilettek Téve a veszélynek, megfelelő védőfelszerelés nélkül, a járványügyi központ nem tudja ellátni a feladatát, ez mind kárt okozott. Hogy meg tudjuk válaszolni ezt a válságot, az, hogy néhány szabályt felfüggesztenek, ez nem elegendő, eléggé szánalmas ez, ez pontosan a szolidaritásnak az ellentetje az 500 milliárdos alap korlátozásokkal egyértelmű, hogy majd az átlag emberek kapják meg ennek a számláját, ez lesz majd igazából az Európai Unió vége. Radikális váltásra van szükség, technikai semlegességre van szükség, csökkenteni kell a katonai kiadásokat. Tehát kérem, ne beszéljünk már a, az érem két oldaláról, ha szolidaritás lenne, akkor miért nem visszük el a, a menekülteket a görög szigetekről, miért nem foglalkozunk már Orbánnal? Nem a kínaiak azok, akik aláássák az Európai Uniót, hanem maga az Európai Unió. Köszönöm, déli kolléga, mondja az elnök két percre, Kaspári képviselő következik. még akkor is, ha több lehetett volna, már több eh, hete Európai, az Európai Unióban láthatjuk a szodálytást. Gondolni kell arra, hogy bizonyos eh, tagállamokban azt a benyomást keltik, hogy eh, Oroszország vagy Kína többet tenne, mint az EU arra kell utalnunk, hogy már most is van szodajtás a lélegeztetőgépek az orvosok által, és közösen kell vezető szerepet betéltenünk, és ezeket a hamis híreket le kell küzdenünk, amelyek néhány államoknak segítenek. A parlamentben nem szabad a régi vitát folytatni, valaki teljes kontroll nélküli pénzt kér, mások viszont attól tartanak, hogy majd a trojka fogja diktálni a szabályokat, de hogyha az európai intézményeken belül egy közös újjáépítési tervet tudunk létrehozni, akkor ez egy közös eljárás lehetne, amelyel senkinek nem titkálnánk semmit, egy közös utat találnánk meg, és jó lenne, hogyha tudnánk azt biztosítani, hogy a nemzeti intézkedések egy másik tagállamban esetleg pontosan ellentétes eredményhez vezetnek. Nagyon fontos az, hogy megvédjük az állampolgárainkat, de ugyanannyira fontos az is, hogy a személyes szabadságokat a lehetőre gyorsabban visszaadjuk. Lehetne például egy app is hasznos ebben, amit az állásolási intványban is kértünk, egész Európában egyeztetve kell létrehozni ezt, hogy ez kompatibilis legyen minden tagállamban, így határokon átnyúlóan is használhatni lehessen ezt. Központilag kellene az adatokat tárolni, nem kéne attól fajn, hogy a Google esetleg majd blokkolja ezeket az adatokat, és így majd a demokratikusan megválasztott tagállamaink, illetve a bizottság tudná ezt majd, ezeket az adatokat, ezeknek biztonságát szavatolni. Köszönöm szépen, mondja az elnök, gyakorlatilag. Másfél percre Lautó képviselő következik. Pedro Sánchez a raison, et vous a... Pedro Sáncheznek igaza van, és önnek is igaza van akkor, amikor igazi marsalterről beszélnek, hogyha nem akarják azt, hogy az 1929-es válságnál még mélyebbre süllyedjünk. 4%-ot csökkent a GDP hosszú éveken keresztül is ez így folytatódhat, úgyhogy ezt egyedül egyetlen állam sem tudja megtenni, és hogyha ö, az államadóság csapdából nem lehet kilábalni, akkor nagyon hosszú időt vesz majd igénybe a kilábalás. Ezért is nagyon fontos azt nézni, hogy Roosevelt mit tett akkor, amikor a válsághelyzet kialakult, meg háromszorozta a föderális büdzsét. Most is erre van szükség, és egy kiegyensúlyozott válságkezeléshez föderális szinten kell kezelni az adókat is. Természetesen az első évben semmi sem történt, és kötvények, ezért kötvényeket bocsátottak ki. Aztán szép lassan kiegyensúlyozódott az államháztartás is az új adóbevételekkel. Akkor, amikor gyermek voltam, akkor 49% volt a társasági adó, most 20%-os. Egy kicsikét oda kellene erre figyelni, az adóparadicsomok ellen fel kellene venni a harcot, és a pénzügyi tranzakciókra egy minimális kis adót kellene kivetni. A közös pénzügyi keret csak egy marsalterven keresztül megvalósítható, és ezért von der Leyen asszonynak marsallá kell válnia, és egy új foglalkoztatási és klíma tervet kell kidolgoznia. Köszönöm. Köszönöm szépen, szeretnék a bizottság elnökének egy üzenetet adni, Fondelein azt mondja, de már elment időközben. Miért? Szerint úgy gondolom, hogy helyes volt azt, hogy beszélt az orvosok nővérek kötelezettségeiről, de nekünk politikusoknak is vannak kötelezettségeink, és hogy nekünk mi is teljesítjük ezt. Viszont én ezzel kapcsolatban nem vagyok olyan biztos, hiszen már hetek óta beszélünk erről az európai Marshall tervről. A kérdésem az az, hogy az Európai Bizottság mégis mire vár? miért nem tudnak előállni egy trilliós méretű európai újraépítési tervvel? Mire várnak? Az Európai Tanácsra vár? Hát akkor még nyolc évet lehet várni, mint a Banki Unió esetében, hiszen még ez sem jött létre a pénzügyi válság óta. Az Európai Tanács pingpongozik, Februárban az eurócsoport nem tudott megalapodni ebben a tervben. Elküldték ezt az Európai Tanácsnak. Aztán az Európai Tanács márciusban visszaküldte az eurócsoportnak, aztán áprilisban néhány nappal ezelőtt az Eurogroup nem volt képes erről megállapodni, visszaküldték meg az Európai Tanácsnak. Hát én azt üzenem az Európai Bizottságnak, hogy ezt most már be kell ezt fejezni. Náluk van, önöknél van a kezdeményezési jog, éljenek ezzel, és követeljék itt azt a plenáris előtt, hogy legyen egy trilliós mértékű újjáépítési terv, nem, ne kelljen ezt a tagállamnak garantálni, úgy sincs pénzük, mindannyian deficitben vannak, itt új erőforrásokra, forrásokra van szükség. Ez egy történelmi pillanat az Európai Bizottság számára. Egy olyan fajta megoldásra van szükség, mint Delors esetében. Emlékeznek még Delorra, ugye? Egy óriási gazdasági stagflációs krízis volt, és ő, Delor, akkor beindította az egységes piacot, és ez kiemelt bennünket a válságból. Ugyanára van szükség most is. Az Európai Bizottságnak most már valamit tennie kell, és nem kell várnia arra, hogy az Európai Tanács majd miről dönt, mert úgyse fognak dönteni a jövő héten. Köszönöm szépen Ferhofstadt kollégának. Három és e, percre e, Beck úr következik. Tisztelt eh, elnök úr, 16. Lajos éppen vadászott, amikor hírt kapott arról, hogy a Bastit megtámadták. Csak egy kis lázadás, mondta lazán a király. Nem uram, ez forradalom, hangzott a válasz. Lajos tovább vadászott, mi pedig itt vitázunk. Januárban vitáztunk a Green Dealről, a klíma megmentéséről, Európa jövőjéről, februárban a harmadik nemről, illetve a madagaszkári emberi jogokról. Egy madridi felsővezető lazán azt mondta februárban, hogy csak néhány korona fertőzött lesz legyen menekült állapot a világ számára, a klíma szükségállapot, a nem identitási őrület, ez igazából csak egy neurotikus jelei annak, hogy egy beteg, eszméletlen Európa a betegségbe menekül. A koronavírus egyértelművé tette, Európa beteg, és ezért még inkább ki van téve a betegségeknek. Proráta többen halnak meg nálunk, mint a világ többi részén. Japánban, Tajvanon, Dél-Koreában, bár közelebb voltak a fertőzés forrásához, gyorsan eljártak, lezárták a határokat, volt védőfelszerelés és teszt, ott kevesebben haltak meg, és kisebb volt a gazdasági hatás. Kelet-Európában is kevesebb halott van, mert Orbán Viktor és mások törődnek országokkal és nem pedig a világgal. Nyugat-Európa azonban kudarcot mondott, nem foglalkozott a figyelmeztetésekkel, túlságosan későn zárta le a határokat, megsemmisítette, vagy nem is volt egyáltalán védőfelszerelés, és hagyta a vendégmunkásokat, a migránsokat beérkezni. És most mi lesz? A miniszterek nem tudják, mit tegyenek, csak egyet tudnak, még több Európára van szükség. De minek? Azért, mert úgy, mint 16. Lajos, nem foglalkozunk a figyelmeztetésekkel, és még több adósságot halmozunk fel? Persze harmonizálni kell, újítani kell, közös munkanélküliségi biztosítás, betéti biztosítás kell. Minek? Mindenki majd közösen fog adósságot termelni, az EKB pedig ma nyomja a pénzt. Mindez őrület. A harmonizáció nem jelent optimalizálást, a közös adósságok által sem lesz kevesebb adósság, és a több pénzt nyomunk nem leszünk gazdagabbak. Hogyan lehet csődbe menni? Ernest Hemingway erre azt válaszolta, két módon lehet tönkre menni. Először nagyon lassan, aztán meg hirtelen. És hogy lesz valaki újra egészséges? Nem úgy, hogy a betegségbe menekülünk, vagy úgy, mint a lemingek, együtt ugrunk le a szikláról, hanem úgy, hogy mindenki a saját portája előtt sepreget. Köszönöm Beck úrnak, Epping képviselő következik másfél percre. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Az eurókötvények kapcsán is láthattuk azt, hogy az eurozóna egy vitazóna lett. Én nem az olaszokat, spanyolokat, franciákat, németeket vagy hollandokat hibáztatom, én mindegyiket szeretem. Szerintem az eurozónánál van a hiba, hiszen az eurozóna problémája maga az euró. Tisztelt Verhofstadt úr! Az egységes valuta nem hozott egységességet, ez egy illúzió, illúzió az, hogy ennyi országgal lehet valuta unió, túl nagyok a különbségek, és az euró ezeket a különbségeket még nagyobbá teszi. Mi lesz ebből? Vita. Vita mindenhol. Ben, egymás között, hibáztatjuk egymást, elkeseredtek vagyunk. Ferhofstadt úr nagy szenvedéllyel száll sikre az EU adó mellett, Viszont ez szerintem azt jelenti, hogy majd Beck úr közelébe kerülünk. Én szeretném, hogyha sikerülne az eurozónában az észak és nyug- dél közötti különbséget megszüntetni, de ezt nem lehet. A portugál miniszterelnök azt javasolta, hogyha Hollandia inkább ne vegyen részt az európai döntéshozatalban, lépjen ki az eurózónában. Köszönöm ezt a javaslatot, majd átgondoljuk. De én csak azt látom, hogy adósságot adósságra halmozunk, én már nem látom ennek a végét, és nem tudom, hogy mi lesz majd ennek a vége. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm szépen Epén képviselőnek. Wallace képviselő következik egy percre. Köszönöm, elnök úr, a COVID-19 az a nyilvánvaló egyenlőtlenségekre. Mit kezdünk ezekkel? Van der Leyen elnök asszony azt mondta, hogy a sajnálom szó az csak akkor számít, hogyha megváltoztatjuk a viselkedésünket. A busoférektől kezdve a szemetet szedők, az egészségügyi dolgozók munkája életbe vágó. Most akkor kompenzáljuk őket azokért az évekért, ahol alul értékeltük a munkájukat. Neoliberalizmus volt a probléma probléma, a neoliberalizmus az Európai Unió középpontjában van, és minden rossz középpontja. Olaszország, Írország és mások arcába csukta Németország és Hollandia az ajtót, ugyan a szolidaritásról beszéltek, de nem tettek semmit. Az eurózóna tud vajon olyat tenni, ami nem a nagyobb országok szája íze szerint való? Hát meg kell változtatni mindent, és a neoliberalizmust be kell fejezni. Ez az állásfoglalást, amit itt tartok a kezemben, látják, a kínai propagandáról szól, meg mindenféle közös alapokról. Hát ez önmagában propaganda. Van itt valaki, akinek van esze ebben a teremben? Köszönöm szépen, és Deli asszony következik. Úr! Kedves kollégák! Az Európai Unió történetében példanélküli válsággal állunk most szemben olyan halálos vírussal nézünk farkas szemet, amely nem kímél senkit sem. Ez a láthatatlan ellenség arra késztetett minket, hogy változtassunk a szokásainkon, lassítsunk a jól megszokott ritmusunkon, és tartsuk magunkat távol a szeretteinktől még akkor is, amikor a leginkább szükségük volt volna ránk. A mai nap központi témája a COVID-19-es világjárvány leküzdésére irányuló összehangolt európai fellépésnek kellene lennie úgy tűnik azonban hogy még ez a tragikus kérdés sem tudta elvonni egyes képviselők figyelmét arról hogy a nemzeti kormányokat rosszindulatú hazugságokkal és hamis hrek terjesztésével támadják. ilyen hazugság a magyar országgyűlés felfüggesztésének hre is miközben a magyar országgyűlés folyamatosan ülésezik és továbbra is teljes kapacitással dolgozik nem úgy az Európai Parlament, mert ha körbenézünk, akkor láthatjuk, hogy a képviselőtársainak több mint 90%-a nem tud az üléseken részt venni, és véleményt sem tud nyilvánítani. A magyar kormány pedig csak azt teszi, amit az, az alkotmány előír, és amit a magyar emberek elvárnak tőle. Ez pedig az emberi életek védelme, és a gazdaságra nehezedő nyomás enyhítése. Mindezeket a magyar kormány az országgyűlés által megszavazott törvényes felhatalmazás kereteiben és az alkotmánybíróság folyamatos felügyelete mellett teszi. Ez nem az ideológiai viták ideje. Nem ezeknek kell napirenden lenniük az európai uniónak pedig inkább olyan irányban kell gondolkodnia és erőfeszítéseit fokozni hogy miként nyújthat leggyorsabban és a leghatékonyabban segtséget az arra rászoruló országoknak. köszönöm. Köszönöm szépen Deli kollégának, Evelyn Régnál következik másfél percre. Köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm mindenkinek, mint Esther de Lange nővérének is, akik az első sorban állnak ezen járványjal szemben, és azoknak, akik tesznek azért, hogy alapellátásunk is biztosítva van, hiszen egy dolgot megmutat ez a válság. 75%-a az embereknek nő, aki ezekben a munkahelyeken tevékenykedik. Ezek nagyon releváns munkahelyek. Vannak olyan nők is, akik otthon maradnak, és emiatt ki vannak téve a családon belüli erőszaknak. Gyakorlatias megoldásokra van szükség, annak érdekében, hogy a nők egy gyerekeket a családon belüli erőszakkal szemben meg lehessen védeni. Ráadásul a nők nek sokkal több szerepe van, hiszen otthon kell lenniük, háztatás vezetni, ráadásul még a gyerekeket is tanítani, tehát láthatjuk azt, hogy mennyi ö, problémát kellene igazából kézben tartani itt, és megfelelő intézkedéseket hozni. Nő, női jellegű ez a válság, fennáll a veszélye annak, hogy a COVID-19 miatt az esélyegyenlőség előlépések eltűnnek majd az éterben, és ezért nagyon figyelnünk kell erre. A pénzügyi válságban megmentettük a bankokat, most a valós gazdaságot, a munkavállalókat kell megmentenünk. Az eurókötvények csak a kezdet lehet. Igazi együttműködésre, szadásra van szükség. Elnök, köszönöm szépen Régner kollégának, Pákár Zedei kollega következik. Presidente. Köszönöm szépen. Elnézést kértek, ez rendben van. Sokat beszéltünk arról, hogy kik a hősök és kik az áldozatok. Ezzel is tartozunk az embereknek, de az Európai Parlamentnek ma is állva kell maradnia. Ez elképzelhetetlen, ennélkül nem lehet a jövőt elképzelni. Egyedül vagyunk az Európai Uniónak, Emlékeznie kell arra, hogy a háború borzalmai után képes volt felépítenie magát, ezt a parlamentet, ezt az intézményrendszert felépítettük, és vannak a világon más olyan hatalmak, akik kihasználhatják a hazugságot, a nacionalizmust, a kirekesztő identitások értelmében. Ezért kellene kérni azt, hogy az Európai Parlament minden mechanizmus felhasználjon az egészségügyi eh, helyzet javítására és a gazdaság eh, élénkítésére. Nem lehet semmilyen erőfeszítést eh, megspórolni, először is az emberéletek megvédése érdekében, és aztán a jövő projektjének, a jövőt képviselő fiataloknak tartozunk ezzel. Az eurócsoport megállapodásban rendben tehát az rendben van, de ugyanakkor ne felejtsük el azt, hogy milyen sok problémát kell még megoldanunk, egy gazdasági építőprogramra van szükség, különböző eszközökre, melyek részben léteznek már, de részben nem léteznek. Az unió által garantált újjáépítési kötvényekre van szükség. Ez egy történelmi lehetőség is egyben, és ezt nem szalaszthatjuk el. Nagyon fontos az, hogy egyértelmű hogy nem lehet ezt a fajta szuverenista hozzáállást támogatni, és Európának ezen felül kell emelkednie. Hogyha szüleink és nagyszüleink felépítették ezt az intézményrendszert, őnélkülük ma ki tudja, hogy hol lennénk. Ne felejtsük el, hogy ők azok, akik most éppen a halál torkában vannak, nem szabad elfelednünk mindezt, és jó lenne, hogyha nem kellene sírnunk az áldozatok miatt. Köszönöm szépen. Goyking kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném hangsúlyozni azt, hogy természetesen elsősorban az áldozatokra gondolok, a segítőknek pedig szeretnék köszönetet mondani. Most pedig szeretnék arról beszélni, amiről majd szavazni fogunk. Sajnálatos módon én ez ellen fogok szavazni. Azért, mert ahogy Lengyelországban az elnökségi választásokat tartják, vagy ami Magyarországon történik, az nem megfelelő. hogy a korona, koronavírussal kell szembeszállnunk, nem, nem semmi mással. A többi dolog is fontos, de majd erről később beszélhetünk. Összességében nem szabad visszafele tekintenünk, szerintem előre kell tekintenünk, előre kell tekintenünk a válság idején, hogyan kell majd itt finanszírozni, hogyan lehet a társadalmat úgy erősíteni, hogy a családok nem maradjanak az árnyékban, mindenképpen egyfajta gyermekellátási díjra van szükség, annak érdekében, hogy direkt az emberek kapják meg a pénzt, annak érdekében, hogy a családok, akik rászorulnak, megkapják ezeket a pénzeket. Az egy perc sajnos túlságosan rövid. Köszönöm szépen. Igen, nem mi írtuk elő az egy percet, az ön frakciója kérte ezt. Pereira a képviselő két percre. E Köszönöm szépen. Kedves parlamenti képviselők, most itt állunk, és gyakorlatilag a történelem, történelmet most írjuk, és biztos, hogy erről majd tanulni fognak a gyermekeink és unokáink. Ez egy kulcsfontosságú időszak, egyre inkább elnehezülünk, és a szolidaritás és a nacionalizmus között meg kell állapítanunk azt, hogy mi a mi útunk. Az unió vagy a megosztottság, a bürokrácia vagy a remény egy északi típusú Európát, vagy egy déli típusú Európát szeretnénk? Egy balti tengeri klubot, vagy egy szláv föderációt? Nem. Egyiket sem. Globális problémákra csak globális választ lehet adni. Ez a vírus egyébként nem ismeri a határokat, ez egyértelmű, és nem szabad, hogy megosztottak legyünk. Bízunk egymásban, és bízunk abban, hogy a gazdaságot talpra tudjuk majd állítani, a Kínából érkező a támadásokra, a gazdasági támadásokra pedig választ kell adnunk. Hogyan tudunk egységesek maradni egy olyan világban, amely teljesen bizonytalan? Az egyetlen bizonyosság az az, hogy minden bizonytalan a jövővel kapcsolatban. Ezért nem szabad, hogy megosztottak legyünk, és ezt ne is mutassuk az emberek felé. Ferenc pápa arról beszélt, hogy egy hajóban nevezünk, és akkor mit csinálunk? Mindenki eh, kihasít magának egy kis fadarabot, és majd eh, azzal beugrik a vízbe külön-külön? Hát bizony, külön-külön sokkal gyengébbek is vagyunk, eh, együtt viszont erősebbek, egységesebbek, Európa pedig a demokrácia és a szabadság maga. Ez a legjobb életforma, amelyet ki tudtunk találni a mai napig. Meg kell állapítanunk, hogy kik vannak nehéz helyzetben, a fiatalok, az idősek, azok, akik megpróbálják életben tartani a cégeiket. Iparosodnunk kell, és meg kell találnunk azt a reménykeltő jövőt, amely nem színben tünteti fel Európát. Köszönöm, Szilva Pereira képviselő következik. Köszönöm szépen, kedves elnök úr, mikrofont kérünk. Kedves elnök úr, az európai gazdaság eh, nagyon nehéz eh, helyzetben van, mint hogyha minden oldalról eh, cunami ö, sújtaná. Gyakorlatilag le vannak bénulva a gazdaságok minden oldalról, ugyanakkor ö, csak az első a hullámait érezzük még annak a gazdasági leomlásnak, amely még akár Európa alapjait is megrengetheti. Hogyha nem adunk azonnali választ szolidáris módon európai szinten, akkor nagyon nehéz helyzetben leszünk. Az Európai Parlament felszólít az egységre és a felelősségteljes hozzáállásra. Ez a közös állásfoglalásból is kiderül, amely az Európai Tanácshoz is szól, és azon kevés tagállamhoz is szólunk, akik a szolidáris megoldást visszautasították. Gazdasági újjáépítésre van szükség, megfelelő pénzügyi eszközöket kell ehhez bevetnünk, és ehhez egy igazi jövőbeli saját forrásokkal rendelkező közös európai költségvetésre van szükség. És ezen kívül pedig teljes messzégességgel támogatnunk kell a az újjáépítési kötvényeket. Ez szükséges ahhoz, hogy a beruházásokat támogatni lehessen, és ne legyen egy újabb államadóság válság. Ez a mai Európai Parlament az emberek nyelvén szeretne szólni, nem vagyunk hajlandóak elfogadni a nemzeti egoizmusokba szorult európai államokat, és meg kellene hallgatni az európai népet és az Európai Parlamentet. Köszönöm. Köszönöm szépen. Knatek kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Hadd mondjam el, hogy mennyire tisztelek mindenkit, aki szembeszáll ezzel a nehéz helyzettel. A hozzászólásom első részében szeretném támogatni a második koronavírus regálási csomagot, amit a bizottság készített elő. Gyorsan léptek fel, és figyelembe vették a Regi Szakbizottság ajánlásait, és az állampolgárok igazi igényeit válaszolják meg ezzel. A második részében a hozzászólásoknak szeretném felhívni a figyelmüket két dologra, ami a Covid-hoz kötődik. Az energia és az ipari szektor nagy része válságot él. Egyrésztre csökkenteniük kell, a szénláb lenyomatot, másrésztről viszont enyhíteni kell a COVID hatásait. Nagyon sok területen a széntől, a turizmustól függenek, az energia ipari szektornak túl kell élnie, és azért is fontos ez, hogy erősen fel tudjanak lépni a klímaváltozással szemben. Azt kérném, hogy rövid távon az ETS rendszert függesszék fel. Ezzel a lépéssel meg lehetne menteni a munkahelyeket, és csökkentre lehetne az energiaszegénységet az Európai Unióban. Ez segíteni azon területeknek, ahol nagyobb kihívást jelent a klímaváltozás elleni harc. Hadd hívjam fel a figyelmüket arra szektorra, a termálfürdők kérdésére, ahol az egészségügyi turizmus kérdések összegződnek. Az egészségügyi turizmus súlyos válságot él, mindenképpen támogatásra szorul, és a bizottság támogatása itt is értékelendő lenne. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm szépen, Knotek kollégának, Fidanca kollega következik. Köszönöm szépen, nem fogunk kilábalni ebből a válságból, hogyha krokodil könnyeket ejtünk a kettes fázissal kapcsolatban, hanem inkább alkalmazkodnunk kell, és nem úgy, ahogyan ez az első fázisban történt, amikor azt gondolták, hogy a COVID-19 csak olasz probléma. Most Fontos lenne a gazdasági értelemben is a strukturális alapokon keresztül támogatni az európaiakat. Végre az Európai Központi Bank is vállalja a saját felelősségét jobb később, mint soha ezek a fajta finanszírozások, ezek rendben vannak, ugyanakkor nem vagyunk hajlandóak a kvótákat, illetve a kvótákat vissza kell adni a tagállamoknak, ami a Green Deal-t illeti, nem szabad, hogy tovább nehezítsük a cégek helyzetét, és végül pedig meg kell védenünk a határokat is, mert miközben bezárjuk az embereket a házaikban, közben a nem kormányzati szervezetek a földközi tenger uraivá váltak. Köszönöm szépen, két percre Krisz Péters következik. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Ma Európának a második világháború óta nagyobb krízissel kell szembe néznie. A kórházakban, idős otthonokban, vagy akár otthon is több ezer ember hal meg naponta. Az emberek nem értik azt, hogy bizonyos tagállamok miért nem voltak szolidárisabbak, és az EU miért nem lépett fel erősebben. Az Európai Parlament ma és holnap lehetőséget kap arra, hogy megmutassa az európaiaknak azt, hogy mi együtt meg tudjuk oldani ezt a válságot. Pontosan ezért nagyon fontos az, hogy a közös elálásolási indítványt a lehető nagyobb ö, többséggel fogadjuk el. Teljes mértékben támogatjuk az ellásolási indítvány tartalmát. Valóban ezt a válságot együttesen kell megoldanunk, és tennünk kell az egészségügyi rendszer érdekében. Valóban a KKV-knak, cégeknek, munkavállalóknak vállalkozóknak segítséget kell nyújtanunk, és valóban határozottan kell garantálni a költségvetésből mindezt, hiszen senkinek nem hibája ez a válság. Valóban tovább kell fejlesztenünk a Green Deal-t, szükség van a körforgásos gazdaságra, illetve a fenntartató megoldásokra. Remélem, elnök úr, hogy ezen vita után sikerül majd jóváhagynunk ezt az állásolási indítványt, és az Európai Parlament, a bizottság és a tanács ezt majd végre is hajtják minden európai állampolgár és az Európai Unió érdekében. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen Péters kollégának, másfél percre Spúrek képviselőasszony következik. Továbbra is emlékeznünk kell arra, hogy az emberi jogok az emberi jog közösségünknek az alapját képviselik. Nem szabad ezt elfelejtenünk, hiszen az emberek megbetegednek, meghalnak, elvesztik a munkájukat, az orvosok, nővérek hőségiesen dolgoznak kevés eszközzel nagyon fontos az, hogy figyeljünk arra, hogy ne e, sértsék meg az emberi jogokat. Orbán Viktor Magyarországon az LGTB jogokat, jogokat korlátozza, e, vagy arra is reagálnunk kell, amit, amit Lengyelországban történik. Lengyelországban nem lehet hozzáférni az abortuszhoz, nem lehet hozzáférni a, a fogamzásgátló eszközökhöz, nincs megfelelő szexuális oktatás az országokban a nők jogát, az LGTB jogokat prioritássá kell tenni az Európai Unióban. Nem szabad, hogy egyetlen egy tagállam is elbújjon a felelősség alól, hiszen ezek értékeinkhez tartoznak. Az aportus tilalma, korlátozása főként azon nőket érjék, akik is ki vannak rekesztve, akik vidéken ülnek, akik kevés pénzzel rendelkeznek, munkanélküliek az Európai unió fennáll a veszély, hogy egy többsebességes Európa alakul ki. Úgy gondolom, hogy minden Európa lakjon Stockholmban, Budapesten vagy Madridban ugyanolyan jogokkal kell rendelkeznie. Köszönöm szépen Spurek asszonynak. Lauk képviselő következik. Uh, thank you, Chair. <clears throat> we are right now at a time where we are talking a lot about Köszönöm, elnök úr. Most olyan időket élünk, amikor a szolidaritásról nagyon sokat beszélünk, de sajnos a szolidaritás elméletéről beszélni nem elég, be kell bizonyítani, hogy több ez, mint retorika. És épp a húsvét idején pont be kellene bizonyítanunk, hogy az egymásról való gondoskodást jelenti ez. Szolidaritásra van szükség a helyi közösségekben, az országok különböző régiói között, és a tagállamok között az Európai Unióban. Ez a szolidaritás gyakorlati megvalósítása az Európai Unió lényege, azokról az értékekről szól, amelyek meghatároznak bennünket. A válság mindannyiunkat érint. De nem mindannyian indulunk ugyanolyan esélyekkel, hogy a társadalmi-gazdasági kihívásokra aztán reagálni tudjunk. Az Európai Unió lakosságának 26%-a a szegénység küszöbénél, a társadalomból való kizártság küszöbén, 25% a gyerekeknek, tehát minden negyedik gyerek ide tartozik. Ez a válság szerte Európában érinti az embereket, de gyakran a társadalom láthatatlan tagjait érinti. A túlságosan zsúfolt lakásokban, szegény negyedekben nem megoldás az, hogy távolságot tartunk fizikailag. Ez nem oldja meg a válságot és hatásait. Ezek a személyek még inkább vannak téve a betegség kockázatának, illetve a társadalom peremére való kerülés kockázatának. Az európai szinten kell kezelni ezt. Szavazni fogunk az Európai Bizottság javaslatairól, a 223-as rendelet javaslatról, hogy a legkiszolgáltatottabbnak segítséget lehessen nyújtani. Rugalmasságról van szó, 100%-os kofinanszírozási rátáról, társfinanszírozási rátáról, a bürokrácia megszüntetéséről, és ezt kell kommunikálni az európai állampolgároknak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Rose kolléga következik. A koronavírus nagyon sok áldozattal jár, és lelassítja az Európai Unió gazdaságát. Az Európai Járványügyi Központ, az ECDC, egy EU ügynökség, amelynek célja az az, hogy megerősítse Európát a fertőző betegségekkel szemben. A január 26 i figyelmeztetésükben a következőt írták a COVID-19 járvány valószínűsége magas, a késői felderítése a vírusnak egy EU tagállamokban magas, és így nagyon magas rizikóval jár a járvány. Az LCDC e naponta van kapcsolatban az Európai Bizottság munkatársaival, és mégis a megelőzés során valami nem úgy ment, ahogy kellett volna nem sikerült a beérkező betegeket, utasokat azonosítani. A sztelekiakész illetékes biztost arra kérném, hogy vállalja a felelősséget ezen kudarcért, és ha ezt nem tudja vállalni, akkor mondjon le. Köszönöm szépen Rósz úrnak, Hansen képviselő lesz a következő Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! A COVID-19 katasztrofális emberi, gazdasági, társadalmi szempontból példátlan válság nagyon sokunk életében. Az egész világra kiterjed, és a nagy válság óta a legnagyobb gazdasági válságot eredményezi. Még 13-32 százalékos kereskedelem csökkenést is eredményezhet, és élelmiszer hiányra, lehetséges élelmiszer, hiányra figyelmeztetnek. Sajnos az értéklánc felborulása fenyeget az egész világ szintjén. Az intézkedésekre rövid van szükség volt, hogy a védőeszközöket, a gyógyszereket el lehessen juttatni azokhoz, akiknek a legjó, legnagyobb szükségünk van erre, és ne pedig azoknak, akik a legtöbbet akarnak ebből a vírus elleni küzdelem, vagy bármilyen más járvány elleni küzdelem hasonló lesz, hogyha szeretnénk a gazdaságot is az intenzív osztályról kihozni, akkor cselekedni kell. Nem szabad hagyni, hogy a kereskedelem a járvány áldozatául essen. Most van szükség a gazdaságra, a nemzetközi kereskedelem ellenálló képessége, a stratégiai készletek, és így tovább kellene, hogy a kulcsszavak legyenek. Az Európai Unió DNS-ében benne van a multilaterális megoldások keresése és az együttműködés. Tehát a, v, a nemzetközi kereskedelmi szervezet megállapodását kell kibővíteni még több tagállamra, a válmentesség és így tovább. Csak akkor tudjuk megoldani ezt a válságot, hogyha együttműködünk. Köszönöm. Köszönöm, Hansen kolléga. Most pedig Aréna kolléganő következik. Köszönöm szépen, elnök úr ha ez a válság ugye katasztrofálisnak bizonyult a vírus áldozatainak szempontjából, ugyanolyan katasztrofális lesz az európai állampolgárok életében, a legkiszolgáltatottabbakra gondolok. Van asszony elmondta, hogy már elég jelentős erőfeszítéseket tett Európa a kezdeményezéseknek hála és a mi támogatásunknak hála. De azt is elmondta von der Leyen asszony, hogy többet kell még tenni, sokkal többet, és én hozzátenném, hogy másként. Egy sokkal ambiciózusabb költségvetéssel, és a az adósság megosztásával lesz szükséges, hogy a gazdasági sokkot és a társadalmi sokkot abszorbálni lehessen de a kulcs szó ma a szolidaritás volt. A szolidaritást én a megszorító intézkedésekkel állítanám szembe. Mindenki tudja, hogy a társadalombiztosítási rendszerünk a szolidaritás jelképe, és a fizetések meghatározására a tárgyalások ugyan, ugyanilyen eszközt jelentenek, és mégis a, ezek a bértárgyalások a, a perifériára szorultak. Tehát ezt meg kell javítani európai, igazságosabb fiskális intézkedésekre van szükség. Kiürítette az európai és a nemzeti kasszákat ez az adóverseny és az Európai Unión kívül is meg kell valósítani a szolidaritást, mert ez a, ez a járvány katasztrofális a mi állampolgáraink számára, de más kontinensek számára is, Afrikában drámai hatással jár. Tehát, hogyha az adósság eltörlését támogathatjuk, akkor el kell messze menni, és azért kell dolgozni, hogy az adóelkerülést megszüntessük. Ez is a kötelességünk. Köszönöm. Köszönöm szépen, Arina. kollégának Mecola képviselőasszony következik. Köszönöm szépen. Ez a vírus nem ismer eh, határokat, de ismeri a hőseket, a tudósokat, nővéreket, orvosokat, gyógyszertári dolgozókat, sofőröket, bolt dolgozókat. Ők azok, akik a legsúlyosabb körülmények között is helytállnak. Steinmeier miniszter azt mondta, hogy ez nem háború, hanem ez a humanusságunk tesztje. Ez a járvány megmutatja gyengeségünket, de meg kell mutassa az erősségeinket. És a tagállamok lassan reagáltak, viszont azt, hogy román doktorok Olaszországba mennek gyógyítani, Litvániából, Spanyolországba visznek eszközöket, máltai cégek most már maszkokat varnak, a legkisebb helyeken is megkaphatják a szükséges eszközöket. Az európai gazdasági csomagok sokakat megmenthetnek, viszont lesznek olyanok is, akik nem tudnak hova fordulni. Velük is foglalkoznunk kell majd, úgyhogy rugalmasan és állandóan ö, kiigazítunk. A COVID-19 a földközi tenger térségében súlyos válságá lehet, nagyon sokan menekülnek Líbiából hajóval, a tengeren rekednek, nem tudnak kiszállni, úgy gondolom, hogy sürgősen szükség van egy közös európai fellépésre, értelmes szolidaritásra van szükség, meg kell menteni az életeket, és nem szabad, hogy Olaszország, Görögország vagy Málta magukra maradjanak. Ez egy olyan fajta válsághelyzet, amelyben meg kell mutatnia Európának az igazi jellegét, nem szabad késlekednünk, hiszen csak közösen tudunk ebből kilábalni. Köszönöm szépen Metzola asszonynak, másfél percre Rónai képviselő következik. Vielen Herr Präsident. Egy évvel korábban azt mondtam, hogy létre kell hozni az Európai Egyesült Államokat, hiszen Európa és a világ olyan globális kihívások elé néz, amelyet csak közösen, egységesen tudunk orvosolni. Egy ilyen tragédiának kellett történnie ahhoz, hogy belássuk, a globális válság nem áll meg a határon mindenkit érint éppen ezért közös megoldásokra közös válságkezelésre van szükség. a járvány megmutatta hogy milyen területeken kell még koncentráltabb együttműködést létrehozni hogy az európai unió állampolgárait minél gyorsabban minél hatékonyabban tudjuk segteni. de világossá vált az is hogy milyen szolidaritásra képesek a tagállamok és milyen óriási erőforrásokat képes megmozdtani az európai unió annak érdekében hogy az egészségügyi és gazdasági károkat enyhtse sajnos az is nyilvánvalóvá vált hogy hogyan élnek vissza egyes tagállamok a teljhatalmukkal hogyan hivatkoznak a veszélyhelyzetre például orbán viktor magyarországon az önök által is ismert felhatalmazási törvény hatálya alatt hoz meg olyan döntéseket amelyeknek egész egyszerűen semmi köze a veszélyhelyzethez és a koronavrushoz. tagadja hogy léteznek uniós források amelyek orvosolni kvánják a válságot miközben magyar dolgozók százezreit hagyja az út szélén a vrus összes tanúsága azt mutatja számunkra hogy egy erősebb egységesebb európára van szükség amely képes megvédeni polgárait a természeti az egészségügyi a gazdasági károktól de képes megvédeni tagállamait még európai ellenségeitől is. köszönöm szépen! Thank you. Köszönöm szépen, Weiss kollega következik. Köszönöm szépen. Akkor, amikor egy vírus a tüdőt megtámadja, és nem elég erős a szív, akkor a beteg meg fog halni. Ez azt jelenti, hogy egy gyermek elveszíti szüle, szülőjét, vagy elveszítjük szerettünket, partnerünket. Ezt láthattuk a COVID-19-ből. Európai cégekről beszélünk, úgy, mint gazdaságunk gerincéről, de igazából ezek a cégek a tüdőnket jelentik. Amikor a klímánkról beszélünk, akkor is az éghajlatot a tüdőnknek tekintjük. Ezek a tüdők, a klíma, az éghajlat, illetve az európai cégek nagyon erős szívre van szükségük, amely képes tovább dobogni, és mindenképpen arra kell törekednünk, hogy az emberek tudjanak tovább élni, fenn kell tartani a kommunikációt a cégek, az ügyfelek között, fenn kell tartani a kutatási erőfeszítéseinket, és meg kell találni a védőfelszereléseket, amelyekre szükségünk van. Növelni kell a zöld erőfeszítéseinket, hogy 2015-re valóban szénsemlegesek legyünk. Nagyon fontos az egységes piac, azért hoztuk ezt létre, mert el akartuk azt kerülni, hogy háború legyen közöttünk ismételten. Az egységes piac nagyon fontos itt, meg kell védeni a szívünket, ennek dobognia kell mindenfajta akadály nélkül. Ez az egyetlen módja annak, hogy elérhessük azt, hogy azok a klíma kezdeményezések, amelyeket tettünk, ezek megfelelők legyenek, és ezeket globálisan el tudjuk terjeszteni. Mindenképpen tanulnunk kell a válságból. Remélem, hogy a Covid válság kapcsán a belső piacot, az igazi szívünket meg tudjuk védeni. Elnök, köszönöm szépen Weiss kollégának. Picsánó képviselő következik. Köszönöm szépen. Semmi. Semmi sem lesz olyan, mint amilyen korábban volt, és ez a mi lelkünkön szárad mindannyiunkén, gyakorlatilag minden meg fog változni a világ minden szegletében, és ezért most és itt végre eljött az ideje annak, hogy feltegyük magunknak a kérdés, hogy vajon Európának, ennek a nagy álomnak, amely a második világháború hanvaiból kelt ki, ugyanez lesz-e a sorsa. Ma szolidaritásról beszélünk, kedves kollégák, Vajon a szolidaritás lesz az új Európa jelképe? Én egyébként meg vagyok győződve arról, hogy ez lesz a nagy újdonság, ez így lesz, de ugyanakkor vigyázzunk ne arról beszéljünk, hogy az erősebbek legyenek szolidárisak a gyengékkel szemben, nem erről kell beszélnünk. A jövőben senki sem lesz eléggé erős ahhoz, hogy egyedül felléphessen. Ezért olyan szolidaritásra van szükség, amelyben mindenki részt vesz, az összes intézményünk, az összes tagállam, mindenki együtt kell a válsággal szemben fellépjen, hiszen ez a válság a szabadságjogainkat, a szociális jogainkat, a gazdaságunkat képes elsöpörni. Erről beszélünk, ki kell mondani. Ezért bátorságra van szükség, és minden olyan eszközre, amely akár új, akár újdonságot jelent, és ehhez bátorságra van szükség, és nagyon sürgős a helyzet. Erre van most szükség, hogyha nincs meg a bátorságunk mindehez, legalább ennyire kell, hogy bátorságunk legyen. Azt kell, hogy mondjam, hogy ha erre nem leszünk képesek, akkor semmi sem marad meg a régi világból. Köszönöm szépen. Most másfél percre Schwab kollega következik. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr, kedves kollégák! Sok minden elhangzott már, azzal kezdeném, amit Picsiano kollégám az imént elmondott. Semmi nem lesz olyan, mint korábban, ez egyetemű, és ezért eh, a tagállami viták, és itt az európai parlamenti vitáknak is meg kell eh, változniunk, a megoldásokra kell koncentrálnunk, és nem csak a régóta fennálló problémákra. Nagyon fontos az, hogy a mai állásrólás indítvány két fontos dologra koncentrál. Először is a szolidaritásra a tagállamok között, másrésztről pedig arra a kérdésre, hogy hogyan tudunk közösen kilábalni ebből a válságból. Két példát szeretnék kiragadni. Az egyik az az, amit von der Leyen bizottsági elnök asszony is elmondott, az, hogy újra helyre kell állítani az egységes piacot. Nem lehet ezt úgy tenni, úgy, ahogy a bizottság ezt a múlt héten tette, azt mondta, hogy tagállamok foglalkozzanak ezzel, hiszen ők rugalmasabbak, és amikor felmerül egy gazdasági politika, akkor azonnal a tagállamokra utalnak. Elmondtuk a turizmus kapcsán, a ö, csomagban történő utazások kapcsán is, hogy minden tagállam ö, külön szabályozást fog majd alkalmazni, és így nem lesz egységesség a belső piacon. Tehát, hogyha valaki ö, szomszédos országban foglalta le az utazását, lehet, nem egységes a megoldás. Itt is foglalkozni kell ezzel az egészségügyi eszközről szóló irányelvben, és azt mondjuk, hogy szeretnénk közösen kilábalni a válságban, viszont közösen foglalkozunk az adatokkal azzal, hogy ö, hány fertőzött van. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Másfél percre Jancseva képviselő következik. Thank you, Chair. Üdvözöljük a tagállami erőfeszítéseket, hogy koordináltan próbálnak választ adni a válságra, viszont arra van szükség, hogy sokkal többet tegyünk. Erős európai vezetésre van szükség, konkrét javaslatokra van szükség a bizottság részéről, hogy újra tudjuk építeni társadalmainkat, gazdaságunkat. Szeretném felhívni a figyelmüket két kérdésre. Schengen, a jogszab... a határok kérdése. Hogyan lehet lezárni a határokat úgy, hogy nem volt egy koordinált stratégia. A jogállamiság itt nem szabad, hogy elfeledkezzünk az alapvető jogokról, nem szabad elfeledkezni az emberi jogokról, nem csak a bizottsághoz szólok, hanem a tanácshoz és meg kell törni a tanácsi hallgatást a jogállamiság kapcsán, nevezzük nevén a problémát, és orvosoljuk ezt. Nem szabad elnémítani a szólásszabadságot sem. Néhány európai országban perbefogtak embereket azért, mert nyilvánosan elmondták véleményüket, például Bulgáriában, de nem csak ott. Európának fel kell lépnie, a tagállamoknak együtt kell túlélniük ezt a válságot, hogy meg tudjuk menteni Európát. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen Jancseva asszonynak. Spiráke képviselő következik másfél percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Sávcsó is biztos úr. Hölgyeim és uraim, kedves kollégák, két dolog történelmi jelentőségű ebben a válságban. Az egyik az, hogy milyen módon kezeli ezt Európa. Von der Leyen asszony a Marshall Tevről beszélt, és ezt el kell kezdeni végrehajtani. Mit, mire vár az Európai Bizottság ahhoz, hogy tovább lépjen és a tagállamoktól az intézkedést kérje? A javasl- ezt a javaslatot meg kell támogatni minden szükséges eszközzel, hogy a likviditás, a szükséges likviditás rendelkezésre álljon. Csak akkor tudjuk legyőzni ezt a válságot, hogyha megerősítjük az Európai Uniót, és ezen nehéz időkben az állampolgárok mellett kell állnunk. Az én hazám, Görögország ezekben a nehéz időkben megmutatta, hogy a határozott erős vezető Mitsotakis miniszterelnök tényleg eredményeket tud elérni, és európai támogatásra van szükség, ne csak üres szavak legyenek ezek, nem a trojka fogja ezeket végrehajtani. Új modellt kell megvalósítani a válság után, és ez az új modell a Green Deal úti tervére támaszkodjon, amely a befektetéseket támogatja a digitális gazdaságba és a zöld gazdaságba és a digitális átalakulásba. Ma példátlan válságot élünk át, és súlyos problémákkal nézünk szembe. Le kell vonni a tanulságokat, és meg kell tanuljuk a... Köszönöm szépen! Másfél percre López képviselő következik. Köszönöm szépen! Egy mindenféle ebben a generációban ismeretlen válsággal állunk szembe, olyan válsággal, amely gyakorlatilag tükör elé állított bennünket, és ez persze nem tetszett az európaiaknak, nem tetszett az, amit saját magunkról visszatükrözött a tükör elszégyeltük magunkat, és egyébként azt várjuk, hogy az, európai, az csoport tegye meg az első lépés. Most itt van az Európai Parlament előtt ez az ambiciózus csomag, amely a tanács elé is kerül majd a jövő héten. Ezzel játsszuk meg a jövőnket, és egyáltalán a túlélésünket. Ez attól is függ, hogy képesek leszünk-e igazi újjáépítési tervet összekovácsolni a kontinens számára. Egy gazdasági tervre van szükség, amely közös jövőnket biztosítja annak az áloga egy olyan zöld, inkluzív, fenntartható gazdasági tervre van szükség, amely gyakorlatilag saját magunkkal is szembeállít. Mi vagyunk a legnagyobb ellenségei ennek a tervnek.